Ez a közlemény a szocialista és liberális frakciók kérése jelöléseket küldtek be a szakbizottságokba és delegációkba. A jegyzőkönyvben fognak ezek szerepelni, és hogyha ezekkel kapcsolatban nem lesz észrevétel, akkor elfogadottnak tekintjük majd ezeket a jelöléseket. A libe